közös álláspontot kaptam, és az élvelést is, ami mögöttük rejlik, illetve a bizottság álláspontját, a címéket majd a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében fogjuk megjelentetni. Három hónapja lesz a parlamentnek, hogy elfogadja ezt. Holnaptól számított három hónapról van szó, az ülés jegyzőkönyvét